véleménye. Jó lenne tehát Van Rompoly úrral közölni, hogyha jó lenne, hogyha többször is eljönne, ellátogatna hozzánk ide a parlamentbe. Elnök, rendben van, akkor ezt így közvetíteni fogom Rompoly úr felé, és majd a parlament álláspontját ezzel kapcsolatosan mindenképpen közölni fogom az érintettekkel. Ezzel akkor megállapítottuk a napirendet, ha másnak nincs ezzel kapcsolatosan mondani valója, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. A napirend első pontjára térünk most rá. Buzutil úr jelentése a belső piaci eredménytáblával kapcsolatban. Elsőként Buzutil képviselő kapja meg a szót jelentéstevőként négy percre. Parancsoljon! Uh, lately there has been a lot of talk on growth. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokat beszéltünk a növekedésről az utóbbi időben, illetve hogy hogyan lehetne kilábalni a mélységes válságból. És a szlogeneken túl kevés konkrétumot hallunk arról, hogy hogy érhetnénk el növekedést. A belső eredménytábla, amelyet ma bemutatok, egy egyszerű és fontos üzenetet közvetít. Ha valóban növekedést szeretnénk, akkor a belső piacot kell népszerűsíteni, mint egyetlen növekedésbe való befektetési, beruházási lehetőséget az európai polgárok felé. És hol követjük el a hibát ennek az üzenetnek az átadásában? Az eredménytábla azt mutatja, hogy a tagállamok közül számos esetben nem ültették át az EU-nak az belső piaci joganyagát. Várjon egy picit, várjon egy picit, Bozutil úr, és mondanám a kollégáknak, hogy akik nem figyelik a jelentéstevőt, azoktól kérem azt, hogy szépen csendben hagyják el a termet. Amléká, Buzutil. Egy pillanat türelmet kérek még öntől, Buzutil úr. Köszönöm, elnök úr, azoknak, akik megtisztelnek a figyelmükkel. Hogyha a tagállamok nem tesznek nagyobb erőfeszítéseket a, az EU joganyagának a megfelelő átültetés és végrehajtása érdekében, akkor nem lesz belső piac. Természetesen nem csak a pessimista jóslatokra gondolok, hanem egyes tagállamok részéről azt tapasztaljuk, hogy a belső piac iránt folyamatosan elkötelezettek. Saját tagállamom, Málta az egyik leghatékonyabb átültetője volt az EU joganyagának. Észtország szintén nagyon pozitív eredményeket mutatott fel minden tekintetben a health check alkalmával, és ez sajnos inkább kivétel, mint a szabály. A politikai akarat hiányzik talán a többi tagállamban mert ha ez meg lenne, akkor ők is át tudnák ültetni a jogszabályokat. A lehető leghamarabb meg kell ezt tenni, mert ha nem történik meg, akkor az európai polgárok a belső piac előnyeit nem élvezhetik. Emiatt ambíciózusabb célokat kell, hogy kitűzzenek a tagállamok, és be is kell, hogy tartsák őket. Az Európai Bizottság pedig továbbra is a végrehajtási ágon csak határozottabb erővel kell, hogy képviselje ezeket a célokat. És ezt szolgálhatják a kötelezettségszegési eljárások is. Egy módosító indítványon keresztül egy gyorsított eljárás szeretnék indítványozni a belső piaci szabálytalanságok esetében a fellépésre, hogy hatékonyabban elejét tudjuk venni a szegéseknek, és hogy megszabaduljunk a politikai nyomástól. A belső piac szabályozási kerete nem az egyetlen lépés a belső piac kialakítása irányába. A jelentésem emiatt arra is összpontosít, hogy a belső piacot hogyan tudjuk közvetlenül elérhetővé tenni az európai polgárok, illetve vállalkozások számára és az Európai Bizottság számára az eszközkészlet rendkívül fontos, a szolvét és hasonló eszközöknek a végrehajtására van szükség, illetve további eszközöket kell bevezetni. Az európai polgárok számára komplex és sokszor átláthatatlan szolgáltatás hálózat eh, jelent akadályt, hogyha megpróbálnak valahová fordulni a problémáikkal. Tehát ez önmagában is probléma. A jelentésem erőteljesebb koordinációt sürget a különböző bizottsági szolgálatok között, és a Your Europe egységes online kiszolgálást kéne, hogy biztosítson. Emellett megfelelő ügyintézőket kellene, élő segítséget nyújtani, hogy közvetlenül tudjunk reagálni az állampolgári panaszokra. Az utóbbi időben az európai polgároktól nagyon sok áldozatot kértünk, hogy a gazdasági nehézségeken túl tudjunk lenni. A belső piac fejlesztése lenne a legjobb módszer a növekedés elérésére. Ezt várják tőlünk a polgárok. Köszönöm. Köszönjük szépen Buzuti úrnak, most a bizottság nevében. Bányé biztos úrnak adunk szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Először is Simon Puzutil úrnak szeretnék köszönetet mondani ezért a kiváló munkáért, amelyet a jelentés kapcsán elvégzett. Köszönöm a támogatást, a megértést, a közreműködést az IMCO eh, részéről, illetve a koordinátorok részéről is. Hölgyeim és uraim, komoly pontjára értünk a válságnak, nem lábaltunk még belőle, nem, ér, nem lábaltunk ki még belőle, nem ért véget még a válság, körülöttünk tapasztalhatók a jelei. És ahogyan önök is tudják, nagyon komoly hátrányok sújtják az európai polgárokat. Nagyon magas a munkanélküliség, és Buszutil úr jelentésében is megfogalmazódik az, hogy milyen paradox a jelenlegi helyzet. Hogyha nem figyelünk arra oda, hogy a nemzeti, illetve nacionalista indulatoknak gátat szabjunk, akkor az első áldozata ezen indulatoknak éppen a belső piac lehet, amelyel ki tudnánk lábalni a válságból. Hogyha a belső piac jobban működik, akkor és a Monti jelentés, illetve Louis Crash jelentés alapján is erre törekedtünk, erre hívtuk fel a figyelmet, tehát a belső piacon egy egységes irányítási rendszert kell bevezetni, és erre irányulnak a javaslataink. Mint egy tucatnyi új javaslat irányozza azt elő, hogy komolyabb verseny legyen a belső piacon. Az európai növekedési kezdeményezés alapja ez, és e héten erről is tanácskoznak az európai állam és kormányfők. A közpénzekkel való hatékony gazdálkodás szintén nagyon fontos, az államháztartások egyensúlyának a kialakítása, ez is elősegíti a növekedést, és mindezen eszközök együtt vezethetnek majd ki bennünket a válságból. Ezért is örülök, hogy Buszutil úr aláhúzza a jelentésében, hogy a belső piac milyen fontos szerepet játszik a növekedésben. Mobilitásra van szükség, exportra, árucserére, szolgáltatások áramlására, elektronikus kereskedelemre. Meg kell találni a két, három, négy kitörési pontot, illetve hozzáadott érték területet a belső piacon. Így lehet hatékonyabbá tenni. 500 millió európai polgár előnyére a belső piac működését. És a növekedés fő motorjai továbbra is a kis és középvállalkozások. Tehát részint az európai polgárok, másrészt a KKV-k, illetve a gazdaság irányítás és az ő hatékony együttműködésük hozhat megoldást, a Solvit, illetve a Your Europe portál. Mindezek segítségével érhetjük el, hogy a fogyasztók előnyére valósulja meg a belső piac erősödése, illetve a növekedés. Egy pillanatfelvételt készítettünk az eredmény tábla keretében arról, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé működik, és ez évente kétszer egyfajta látleletet ad számunkra a belső piac működéséről az egyes tagállamok nézőpontján keresztül. A számok magukért beszélnek, és arra ösztönöznek ezek a számok, hogy folytassuk az erőfeszítéseket, ahogyan hallhattuk Buszutil úrtól. Hölgyeim és uraim, a belső piaci eredménytábla nem az egyetlen eszközünk. Számos területen követjük a fejleményeket, a szabályoknak az érvényesülését. Említettem az imént, hogy nagyon komoly a válság, diszfunkcionális működési módok tanúi vagyunk, és ezekből le kell vonni a tanulságokat az egyes tagállamok esetei alapján. És az átláthatóságot szeretnénk erősíteni, el szeretnénk mélyíteni az együttműködést egymás között, önökkel, a tagállamok között, és február 27-én megszületett ennek a háttere, az első lépés ebben a folyamatban. Júniusban pedig tovább léphetünk az Európai Tanács következő ülésén, amikor arról lesz majd szó, hogy a belső piacra vonatkozó jogszabályok hatékony végrehajtását szeretnénk megteremteni. Felhívnám a két legfontosabb területre a figyelmet. Egyrészt új szabályokat javasolunk, szeretnénk bevezetni, és ezeknek a hatékony végrehajtása a helyzet megoldásának a kulcsa. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor nem csak haszontalan, gyakorta kontraproduktív ellenkező hatást ér el a szabályozás. És amennyiben nem hajtjuk hatékonyan végre a rendelkezéseket, akkor a belső piac nem fejlődik, és Európa polgárai számára nem előnyt, hanem hátrányt teremtünk. És a belső piaci intézkedés csomag keretében erre teszünk javaslatokat, és szeretnénk, hogyha a tagállamok az 1 százalék, illetve a 0,5 százalék keretében elérnék ezt, és az 1,2 százalékos deficit célkitűzés, valamint a 0,7%-os célkitűzés a két kulcsértékehez kéne tartanunk magunkat. Tehát a cél az, hogy racionálisan, hatékonyan hajtsuk végre a vonatkozó intézkedés csomagot. Ezért, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, mindent meg kell tennünk nemzeti és európai szinten, hogy azok, akik a szolgáltatásokra vonatkozó irányelv illetékesei, illetve a közbeszerzés vagy a szakképesítések elismerésének a letéteményesei a tagállamokban, azok fogjanak össze, és hozzanak létre különböző munkacsoportokat. Azzal a célral, hogy minél hatékonyabban végre tudják hajtani az intézkedéseket természetesen nem csak az adott országoknak, tagállamoknak a fővárosára gondolok ezáltal, hanem a régiók szintjére is. Ott is fontos a rendszeres végrehajtás, és így tudunk elérni valódi fordulatot az események menetében, és a júniusi közlemény ez ügyben fog majd támpontokat adni. A belső piacra irányuló eszköztár illetve a tájékoztatási eszközök hatékonyabb felhasználása is előre visz bennünket. Az átláthatóságot szolgálja a tájékoztatásokra kidolgozott eh, megoldásunk, és egy kicsit rendszertelen a végrehajtása. Ma azt mondom, hogy kézbe kell vennünk a dolgokat, hatékonyabban, ütőképesen kell végrehajtanunk a javaslatokat az európai polgárok, illetve a vállalkozások előnyére. A Solvitra hívnám fel a figyelmet. Ez egy első számú megoldást jelentő eszköz, európai, illetve nemzeti szinten is. A cél az, hogy prioritást adjunk neki, és a tagállamok számára minél hatékonyabban működő képessé tegyük, és így ünnepelhetjük a belső piac születésnapját, nosztalgiával vagy melankóliával választásunk szerint. Én azt javaslom, hogy dinamikusan, lendületesen vegyük kézbe a folyamatot, és konkrét eredményeket mutassunk az európai polgárok számára, amelyek a mindennapokban is érzékelhetők. Így szeretnénk az egységes piac által a tagállamok helyzetét is javítani. És ez azt jelenti, hogy a kormányok, az Európai Parlament, illetve a tanács mind részt vesznek majd, és a, az együttműködés jegyében ünneplik a belső piac 20. születésnapját. A célunk az, hogy átláthatóan és őszintén azon munkálkodjunk, kiki a maga országában, hogy a belső piac minél hatékonyabban működhessen. A belső piac hete illetve az ezzel kapcsolatban szervezett fórum is ezt a célt szolgálja. Krakóban kerül majd ez megrendezésre, október 12-e, eh, illetve 17-e eh, között, és a belső piac hete alkalmával meg fogjuk vitatni, hogy a tagállami szinten milyen eszközeink, feladataink vannak, hogyan tudjuk leküzdeni az akadályokat, hogyan hajthatjuk végre a belső piac intézkedés csomagban foglalt mintegy 50 javaslatot, és erre vonatkozó elképzeléseket várunk, további konkrét javaslatokat is teszünk. Ennyit szerettem volna a témával kapcsolatban ismertetni önökkel, és ezt várják el tőlünk az európai polgárok is mert azt szeretnénk, hogy a protekcionizmusból a növekedés felé tudjunk a válságból kilábalni. Köszönöm Buszutil úr, köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a frakciók nevében következnek a felszólalók. Elsőként Schwab úrnak adok szót, a néppárt részéről három percre kap szót. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, azt gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy a belső piac, ahogyan a biztos úr is elmondta éppen, nem az első áldozata, nem szabad hagyni, hogy első áldozata legyen ennek a válságnak, hanem 20 évvel a közös piac, a belső piac létrehozása után meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az egységes szabályok mentén alakuljon tovább a piac, amelyeket kidolgoztunk. Buzutil úrnak szeretnék köszönetet mondani a illetékes szakbizottságon belüli munkájáért, mert azt gondolom, hogy a barométer állásán elég jól lehet látni, hogy tulajdonképpen hol is tart a belső piac. Hölgyeim és uraim, 20 évvel a megalakulása után minden év végén várható ünnepséget fejben tartva is fel kell tennünk azoknak a kérdést, hogy mit sikerült elérni a 20 év alatt, és mi az, ahol még javítanunk kell a belső piacot illetően. Azt gondolom nagyon egyértelműen kidomborítja a jelentéstevő a jelentésben, hogy hol vannak a hiány, hiányosságok. Általánosságban szólva hiányzik a transzparencia. Tulajdonképpen két probléma van az átültetés tekintetében, amikor a belső piacra gondolunk. Egyrészt az át nem ültetés, ismerjük a számot, az egy százalékos kritériumot nagyon kevés tagállam tudja hozni, de ez a számérték azt gondolom, hogy egyáltalán nem fejezi ki azt, hogy a belső piac, illetve a rávonatkozó jogszabályokat mennyire nem ültetik át. Úgyhogy nem is arról van itt szó, hogy nem ültetik át, hanem helytelenül, nem elegendő módon ültetik át ezeket a jogszabályokat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyobb transzparenciára, átláthatóságra lenne szüksége tekintetben, és nem elég, hogyha a bizottság jogi szolgálata azt mondja nekünk, hogy elindulnak, és zárt ajtó mögött kellene lefolytatni a szerződésszegési eljárásokat. Sokkal nagyobb nyilvánosságot kell kapniuk azoknak a témáknak, hogy hol nem kerülnek átültetésre a jogszabályok egyrészt, a másik oldalon pedig, hogy az érintett tagállamok, amennyiben felszólítást kapnak a bizottságtól, miért nem lépnek időben. Úgyhogy egyfajta gyorsított eljárásra volna szükség, és ezt Buzutil úr helyesen is fekteti le a jelentésében. Nyolc éve vagyok képviselő itt a parlamentben, és leginkább az irányelvek tekintetében ismerik, illetve nem tudják pontosan sem a biztosok, sem pedig az itt jelenlévő képviselők, hogy effektíven hogyan kerültek át ültetésre, hogyan valósultak meg az irányelvek. Szerintem szükség lenne a jövőben, a jogalkotásban erre is szemet vetni, és a 2004-es AKI tekintetében, ahol a korrelációs táblákban, ugye a 2004-es állások megvannak, az akkori állapotokat ismerjük a tagállamoknak a jogszabályi hátterét illetően, ezeket kellene alapul venni, és ehhez képest megnézni, hogy hová jutottunk el ma. Tehát ezeket összevetni. Nagyon örülök, hogy ezen a mai vitán aktívan végig fogok tudni, végig, részt tudok majd venni. Köszönjük szépen Svábornak, most pedig Corriere de Campos úr kap szót négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkájához. Az IMCO szakbizottság ugye egyrészt több kereskedelmet, nagyobb bevételt, több munkahelyet biztosít, és a szolgáltatások minősége is nőne a belső piacon, és a KKV-k is jobb helyzetbe kerülnének. Tehát a tagállamok helyzete tulajdonképpen nem csak a jogalkotásban nagyon nagy, amelyet innovatívvá kell tenni, hanem ezeknek a jogszabályoknak, az EU-s jogszabályoknak az átültetésében is nagyon fontos szerep jut nekik. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem érik el az elvárt szintet az átültetésben, és az emberek, a polgárok pedig azt érzékelik, hogy a belső piac nem működik megfelelően. Ez pedig az átültetés hiányosságaira vezethető vissza. Nyilván a jogszabályoknak az értelmezése sem mindig egyszerű, és van egy közlemény, amely a jogalkotási spirált is jellemzi. Úgy gondolom, hogy nagyon sok dokumentum áll már rendelkezésünkre, amelyből leszűrhető a belső piacnak az állapota, és azt gondolom, hogy az Európai Parlamentnek és a tanácsnak is fel kell lépnie az ellen, hogyha nem ültetik át a tagállamok a jogalkotást. Tehát a, ezeknek a tagállamoknak a, a nyomon kísérése nagyon lényeges lenne, hiszen ez a kkv és a polgárok szemszögéből is utána negatív közeg következményekkel járhat. Mindenképpen ki kell aknázni az összes belső piacban rejlő potenciált, a kihívásokat le kell küzdeni, és a szerződésszegési eljárásokat is le kell folytatni. Krakóban 2011-ben került sor ugye az Egységes Piaci Fórumra, és azt gondolom, hogy az ott elhangzottakat mindenképpen tovább kell vinni a belső piac kiteljesítése szempontjából. Most van ugye a belső piaci hét, és nagy előrelépést láttunk. Az akadályok leküzdésre kerültek. Összességében azonban a tények és a számok ismeretében is látjuk, hogy a fórumon nagyon sokféle érdekelt szereplő vesz részt, egyfajta auditot is lehetett, auditként is lehetett értelmezni a, a belső piac működését illetően ezt a fórumot, és látjuk még, hogy hol van házi feladatunk. Egy javaslat Elhangzott a jelentéstevő részéről, és erre felkívánom hívni a figyelmet. És arra hívta fel a figyelmet, hogy a bizottságon belül egy független testületre kellene, testületet kellene felállítani, amely a szerződés szegési eljárásokat folytatná le, egyfajta ügyészként belső piaci témában. Hát ez egy eléggé összetett, bonyolult elképzelés, nincs még meg a vita, a mélyreható vita ebben a témában, úgyhogy nem tudjuk még pontosan, hogy ennek a testületnek egyáltalán milyen jogkörei lenne, hogyan működne, milyen jogi háttere, milyen jogi alapja van. Úgyhogy egy ennyire összetett elképzelést azt gondolom, hogy nem helyes ilyen késői, késői pillanatban elénk tárni, hogy erről vitázunk, mert nem tudjuk ezt sajnos támogatni ebben a formában. Köszönjük szépen. Következő felszólalunk a liberálisok részéről, Szehit Márkákis. Tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt jelentéstevő, kedves biztos úr! Az ALDE frakció részéről üdvözlöm Buzutil kolléga saját kezdeményezésű jelentését. Ez ismét bizonyítja, hogy milyen fontos, hogy a parlament a fontos témákban megragadja a kezdeményezést. Ezért köszönöm önnek, Buzutil úr, ezt rendkívül kiegyensúlyozott jelentést. A téma aktuálisabb, mint valaha, időszerűbb, mint valaha, hiszen amellett, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor létrejött a belső piac, és akkor a belső piacot az európai gazdaság motorjának tekintettük, azt láthatjuk, hogy egyensúlytalanságok alakultak ki, ez is felelős részben azért, hogy maga az euróövezet is egy nagyon rossz helyzetbe került. Úgy tűnik, hogy az európai belső piac is egyre inkább elveszíti legitimitását és hajtómotor szerepét. Hogyha most, amikor 20 éves évfordulóját ünnepli a belső piac, nem fordítunk elég figyelmet rá. A belső piaci eredménytábla nagyon jó eszköz lehet, egyfajta előrejelző mechanizmusként működhet, és előre jelezheti a rossz fejleményeket vagy fejlődést. Ez egy első nagy lépés lenne a az integrált gazdaságpolitika felé, ezért üdvözlöm a bizottság azon kezdeményezését, hogy évente közé tegye az eredménytábla dokumentumát. Itt valahol a kör négyszögesítését kell végrehajtani, vagy egyfajta fából vaskarikára van szükség. Fontos, hogy ne büntessük meg a legjobbakat, azokat, akik a legjobban teljesítenek, ugyanakkor azonban nyilvánvalóan nem mindegy a legjobban teljesítőknek az, hogyha a szomszédok eladósodnak és nem teljesítenek jól. Jó lenne, hogyha már az is, hogyha gyorsabban sikerülne végrehajtani és a gyakorlatba átültetni a belső piaci iránymutatásokat, erre vonatkozóan konkrét célkitűzésekre lenne szükség. További problémát okoz az, hogy a tagállamok nem egy időben hajtják végre az irányelveket, Korábban 5 és fél hónapra volt szükség a végrehajtáshoz, ma már 8 hónap ez az időtartam, ezt mindenképpen le kell rövidíteni annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség valóban megvalósulhasson a tagállamok között. Összegezve tehát a tagállamoknak jobban végre kell hajtaniuk kötelezettségeiket, és több energiát kell fektetniük az európai ö, jog anyag átültetésébe. Ugyanakkor a 20 éves története a belső piacnak azt is megmutatta, hogy a versenyképességi különbségek nagy mértékben megnövekedtek, így tehát, így például a mérlege, a mérleg nyelve nagy mértékben eltolódott a leggyengébbek és a legerősebbek között. Nekünk, európaiaknak nagyon fontos volt a belső piac, úgy gondoltuk, az megoldja a problémákat, azonban megfeledkeztünk arról, hogy a versenyképesség területi szempontból nem feltétlenül javult a belső piaci politika révén. Itt kell tennünk valamit, biztos úr. A belső piaci eredménytábla megteremti ennek a lehetőségét. Emellett a belső piac fennállásának 20. évfordulója is lehetőséget teremt arra, hogy a belső piac kiteljesedése mellett koncentráljunk, összpontosítsunk nemzeti vagy a regionális szinten a kiegyensúlyozottabb eredményekre, csak is akkor érhetjük el azt, hogy a peremvidékeken és főként az euróvezet déli részén egyfajta gazdaság egyensúly jön létre. A válság jól mutatja, hogy az északi többlet és a déli deficit problémája folytatódni fog, hogyha nem teszünk most valamit. Ezért kérjük a közgazdászokat, hogy teremtsenek olyan elméleteket, amelyek esetleg egy problémát, a probléma megoldó mechanizmus teremthetnének, a belső piaci eredmény tábla jó eszköz lehet ugyan, de fontos, hogy ne legyen fogatlan tigris. Használjuk ki a lehetőséget, és tegyünk azért, hogy mi európaiak jövőképesek legyünk, ne csak a déli vagy az északi tagállamok, hanem mindannyian. Köszönöm. Köszönöm szépen Hacimerkakis képviselőnek. Most Julie Görling kap szót, két percben parancsoljon. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A frakcióm üdvözlendőnek tartja ezt a jelentést. Ahogy mindenki tisztában van vele, itt a tisztelt házban nem kap tőlünk minden kérdéskör lelkes támogatást, de a belső piac fejlesztése az lelkesen üdvözlendő a mi megítélésünk szerint. Tehát minél gyorsabban és hatékonyabban el kéne jutnunk a megfelelő belső piaci működéshez, hogy minden funkcióját és előnyét teljesíthesse. Ez soha nem volt még igazabb, mint a gazdasági kihívások idején. Miközben európai exportpiacokat keresünk, nem szabad elhanyagolnunk a belső piac kihívásait, problémáit sem az egységes piac megteremtése a vállalkozások és a polgárok számára nyilván nem csak hatékony jogalkotást igényel, hanem megfelelő végrehajtást, határon átnyúló szinergiák érvényesítését is. Mert enélkül és megfelelő végrehajtás nélkül a polgárok nem élvezhetik majd a belső piac előnyeit. A bizottság erőfeszítéseit támogatja a frakció, különösen Bárnyi úr javaslatait, az átültetésre, illetve a végrehajtásra a tagállamok szintjén. Nagyobb eltökéltséget szeretnénk, továbbá beszámolási kötelezettséget a szegés témájában. Néha visszás eszköz, hogyha kiemeljük, illetve pellengére állítjuk azokat, akik megszegik a szabályokat, de ez mégiscsak nagyon eredményes tud lenni rendszeresen frissíteni kell a programot, hogy megfelelő ütemben fejlődhessen a belső piac. A digitális belső piac prioritást kell, hogy kapjon a nagysebességű internet, illetve a határon átnyúló fizetési rendszerek, pénzforgalmi rendszereknek a kiépítése terén határozottabb intézkedéseket szeretnénk a tagállamok részéről látni. Az egységes piac kialakítását a lehető leghamarabb be kell fejezni megfelelő végrehajtása. És Európa koronájának az égköve lehet a belső piac. Köszönöm szépen. Következő felszólalunk, Paska úr. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, 20. évfordulóját ünnepeljük a belső piac felállításának, ami a legfontosabb eszköze annak, hogy a gazdasági növekedést az unión belül támogassuk. Egyetértek Buzutil úrral abban, hogy a belső piac előnyeit meg kell erősítenünk a polgárok számára, és nyilván nem ér véget mindez a jogszabályalkotás azzal, hogy megalkotjuk a szabályt, hanem ezeket végre is kell hajtani. Nyilván a polgárok is a KKV vonatkozásában is nagyon fontos a támogatást, ki kell, hogy használják a jogaikat, meg kell azokat ismerniük, hogy a belső piac a lehetőségeket, potenciálokat valóban ki tudják aktázni. Számos eszköz létezik erre, amelyekről hallottunk már, többek között ugye a Solvit, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, az Enterprise Europe Network és így tovább. Nagyon fontos, hogy egyes termékek vonatkozásában is legyen hozzáférés a belső piachoz, és Szlovákia rendre tájékoztatja a polgárait arról, hogy milyen új eszközök, milyen új termékek érkeznek a piacra, amelyek nem állják meg a, a jogszabályok adta tesztet, amelyek vétenek ezen jogszabályok ellen. Az északi országokban is, Németországban is voltak ilyen termékek, sajnos ez most már máshol is megfigyelhető, nagyon sokszor nem is élelmiszer az, ami az élelmiszer láncban a végén a polgárok asztalára kerül, és ezzel nem fel kell lépni. Franciaországból is érkeztek olyan csirkék, Szlovákiába, Franciaországon keresztül, amelyeket, amelyek olyan adalékokat tartalmaztak, amelyek nem valók húsba. Úgyhogy sajnos ez nagyon sokszor károsíthatja a polgároknak a, az egészségét. Tehát ezeket a termékeket egyszerűen nem szabad beengedni a belső piacra, Nyilván a felügyeleti szerveknek a szerepét is ki kell emelnünk ebben a tekintetben, hiszen a fogyasztóknak az érdekeit védenünk kell az ilyen termékek ellen. Köszönjük szépen, Gustafsson képviselő fog szót kapni a GUE nevében két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarok itt ódákat zengeni a belső piacról, sokkal inkább annak a hiányosságait emelném ki, a belső piacsal kapcsolatban is miről van szó? Hát tulajdonképpen szabadon mozoghatnak az áruk, így profitálhatnak a polgárok ebből, de hát sajnos szegénység és munkanélküliség van Európában, és egyre nagyobb a szakadék a gazdagok és a szegények között. Úgyhogy a, az egyenlőség a szegény és a gazdag rétege között lenne az, amire szükségünk volna. Tehát egy olyan eszköz kell, amelyel a belső piacon a fenntarthatóság biztosítható. De ez nem működik csak úgy, munkahelyek sem teremtődnek egyik napról a másik napra, ki kell zöldíteni a gazdaságot, a, a közférában is nagyon lényeges, hogy az ember kerüljön a középpontba. Az EU-nak közvetlen kapcsolata kellene, hogy legyen a polgáraival, a fogyasztóival, ezek mind-mind nagyon szép lózungok, ismerjük ezeket, aktív európaiak sikra szállhatnak a jogaikért, mondhatnák, elmondhatnák a különböző irodákon keresztül a véleményünket arról, hogy mire költ el az EU egy csomó pénzt, és hogyan tették tönkre tulajdonképpen az egész Európai Uniót és annak a piacát, valamint a környezetét. Ezeket a témákat kellene középpontunkba helyezni, nem pedig a gazdasági érdekeket. Óriási nagy ö, ö, falat emeltünk magunk köré tulajdonképpen, már nem is tartunk kapcsolatot a, ö, a külvilággal, a környezetünkkel. Nagyon sokan azért jönnek Európába, mert egy jobb életreményében szállnak be a hajóba, de az a hajó utána elsüllyed. Köszönjük szépen, következő felszólalunk Obermeyer úr. 20 éve létezik a belső piac, a négy alapillérével, és ez a belső piac bizony hozott azért előnyöket a polgárokra, polgároknak, de hogy az ebben rejlő potenciálokat valóban ki tudjuk aknázni, ahhoz azonosítani kell, majd pedig meg kell oldani a problémákat. Úgyhogy a Solvit hálózat egy nagyon fontos eszköze tekintetben. Az ott dolgozók hatékonyan dolgoznak és gyorsan, azonban nagyon sokszor kiderül, hogy nincs elegendő személyzet a Solvitnál. Úgyhogy ebbe kell investálni, ahelyett, hogy egy következő, ilyen ködös feladatkörrel rendelkező ügynökséget állítsuk fel az Unióban. A belső piac nagyon sok mindent kínál, de nem lehet a végső válasz a gazdasági válságra. Nyilván valahol határába ütközik, saját határába ütközik a belső piac is, mert a, az a helyzet, hogy Ausztriában és Németországban is nagyon sok az ilyen áll vállalkozó, akik aztán vándorolnak itt az unión belül, több tízezer ilyen vállalkozó van, akik aztán megvetik a lábukat az építőiparban, és ne felejtsük el, hogy ezek az álvállalkozók, ezeknek a bérköltsége csak 10 euró, míg egy bejelentett munkási 35. Úgyhogy itt az alapvető szabadságok nagyon sokszor a, a helyi munkavállalók és polgároknak a kárára kerül alkalmazásra. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig az egyéb felszólalók következnek. Először is Baldassare úr, három percben parancsoljon. Grazie Presidente, gentile commissario, condivido pienamente la priorità e gli Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, teljes mértékben egyetértek Buszutil úr jelentésében foglalt prioritásokkal, és remélem, hogy a tisztelt ház a jelentést nagy többséggel fogadja majd el, hogy tovább erősíthessük a belső piac szerkezetét, működését, mert az alapvető az EU fejlődése szempontjából. az egyes tagállamok számára is komoly jelzést ad ez. A legutóbbi értékelés eredményei rámutattak arra, hogy a tagállamok egyre kevésbé tesznek eleget a vállalásaiknak az európai jogszabályok átültetése terén. Tehát erre tekintettel egyetértek a képviselőtársammal, hogy nagyobb hatékonyságot, erőt kellene helyezni a kötelezettségszegési eljárások működése mögé, illetve a Solvit eszközt hatékonyan kell igénybe vennünk. A szubszidiaritás elve kapcsán merülnek fel különböző problémák, amennyiben a Solvit jogalapja igen erősen formalizáltá vált az Európai Bizottságot arra szeretném felkérni, hogy minden megoldást vizsgáljon meg a portál hatékony működése értelmében. Ne keveredjünk bele jogi problémákba, de működjön hatékonyan. Végül emlékeztetnék arra, hogy a Lisszaboni szerződés átalakította a parlament szerepkörét, tehát jelentős jogosítványokat kapott a tisztelt ház az EU jogszabályi javaslatainak a felülvizsgálatára, illetve az ezzel kapcsolatos javaslatok megtétele terén. És az alapvető is, ennek értelmében meg kell vizsgálnunk az értékelési keretet, struktúrált vitára van szükség az EP és a nemzeti parlamentek között. Köszönjük szépen, Vájlár képviselő következik három percben parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, kedves biztos úr, kedves kollégák! A múlt héten egy német-francia ünnepség alkalmával felszólalhattam a belső piac létrehozásának 20. évfordulója alkalmából. Érdekes módon reagáltak erre a vendégek, teljesen magától értetődő dolognak tartották a belső piacot, és ez jól is van így, hogy magától értetődőnek tartják a polgárok a belső piacot. A négy alapvető szabadság az Európai Unió alappillére is, remélhetőleg parlamentként mindannyian harcolunk majd azért, hogy tegyünk azon kísérletek ellen, hogy új akadályokat állítsanak fel, mint ahogyan a régi francia és a jelenlegi német kormány is megpróbálták ezt megtenni. Számunkra ugyanis a polgárok szabad mozgása legalább olyan fontos, mint a az áruk és a tőke szabad mozgása, ezért nem szabad új határokat felállítani Európában. Üdvözlöm a jelentést, Szolvét és az összes többi felsorolt eszköz, amely szerepel a szövegben, valóban jó módja annak, hogy megállapítsuk, hogy az európai polgárok elégedettek-e a belső piac eredményeivel, és hogy a deficiteket, hiányosságokat valóban leépítjük -e Európában, ahogyan az megfogalmazódott a tanács a bizottság javaslatában is. Azt akarjuk, hogy a belső piac kiteljesedjen, és minden polgár és vállalkozás is ennek a javát lássa. A végrehajtás érdekes módon nem függ mindig össze a tagállam méretével. Említették már többen, hogy Málta szerepel általában élen. Belgium például nem teljesít általában olyan jól. Érdekesnek tartom Buzutil úr javaslatait, nagyjából egyetértek velük, de vannak az ön jelentéseiben olyan követelések, amelyek már eleve tartalmazzák ezen javaslatokat. A 18-as cikk például, amely a nyilvánosságra vonatkozik, vagy a 24-es cikk, mi szerint megfeleltetési táblázatokra van szükség, valamint a 21-es cikk, mi szerint az Európai Bíróságnak is gyorsabban kellene dolgoznia. Talán ezekre kellene először összpontosítanunk. Ami a szociál, szociáldemokratákat illeti, négy dolgot szeretnék kiemelni. Először is a végrehajtásnak megfelelően kell megtörténnie úgy gondolom, elfogadhatatlan, hogy nem elégséges a végrehajtás módja, minősége, és Háci Márkákis úr, a német szövetségi kormány jelenleg egy irányelv átültetésén dolgozik, és az első plegykák nem sejtetnek túl sok jót, ami a végrehajtás sikerességét, minőségét illeti. Másodszor fontos hogy látni, hogy a belső piac hozzájárul a növekedéshez és munkahelyeket teremt ezzel a válság megoldásához is hozzájárul harmadszor, nem tartjuk elégségesnek a munkavállalók védelmét, és Barnier úr, ez az egyetlen kritikus pont véleményem szerint. Úgy gondolom ugyanis, hogy a társadalmi kohézióra nem figyel eléggé oda a bizottság ebben a dossziéban. Mi mindenképpen hangsúlyozni fogjuk ennek a fontosságát, nekünk ugyanis ez a hagyományunkból ered. Jacques Delors korábbi biztos szeretném idézni, aki azt mondta, a belső piac a versenyre épül, az együttműködésre és a szolidaritásra, amely összeköt bennünket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zuber asszony következik, másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekes koncepciók szerepelnek a jelentésben a versenyképesség és a növekedés eszköze a belső piac a legjobb kilábalása a gazdasági válságból. Miközben figyelemre méltó elképzeléseket fogalmaz meg, ugyanakkor a nagyvállalati érdekek miatt ezek az érdekek elsikkadnak, és a tagállamok, illetve a régiók haszna nem tud érvényesülni. Őket sújtja a gazdasági válság negatív hatása és azok a nagyvállalatok, amelyek tulajdonképpen a legnagyobb mértékben járultak hozzá a válság kirobbanásához, a belső piac érdekei ellen hatnak, működnek. Az export, illetve az import területen, az energia, az élelmiszerellátás területén torzul a belső piac működése. A vállalkozások, különösen a KKV-k lehúzhatják a rolót. Nagyon nagy számban sok ezer álláshely szűnik meg. Háttérbe szorulnak a munkavállalói jogok, energia, privatizációnak vagyunk a tanúi, aztán a távközlés, a bankok, a postai szolgáltatások, ezek mind a privatizáció útján indultak el. És úgy tűnik, mintha a belső piac fejlesztéshez nem az európai polgárok érdekében történne, hanem a tőke érdekeit szolgálna. Az európai országok kiharcolták a szabadságukat, gazdasági jogokat akarnak, és más politikát, mint most. Köszönöm szépen, Szegedi urat nem látom a teremben, tehát Gál Perc asszonyé a szó három percben parancsoljon.

méltatom a tagállamok eddigi eredményeit és ösztönzöm őket a jelentéstevővel együtt a határozottabb koordinációra és az átláthatóság további növelésére. köszönöm elnök asszony! Köszönöm szépen, úr következik, három parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, Mindannyiunk meggyőződése, hogy rendkívül fontos a belső piac, ami Európa, az európai építmény folytatását illeti, Főként most, hogy 20 éves fennállását ünnepeljük a belső piacnak. Meggyőződésünk, hogy a belső piac az, amely megteremtheti annak a potenciáját, hogy az egyes tagállamokban valóban meginduljon újra a növekedés. De éppen ezért, és ebben egyetértünk önnel, foglalkoznunk kell bizonyos dolgokkal, amelyekről már itt többen is szót ejtettek. Én a belső piac szószólója, barátja vagyok, de a válság a belső piac hozzáadott értékét sok polgár számára megkérdőjelezi, és a válság révén a belső piac potenciálja is egyre inkább csökken. Ezért fontos, hogy a növekedésre összpontosítsunk, és azt kezeljük prioritásként. Ez itt elhangzott a plenáris ülésen is többször, hiszen a belső piaccal összefüggésben a növekedés a legfőbb szempont, ez a legfőbb feladat, és ez egy rendkívül nehéz feladat is. A válság, amelyet most megélnek a különböző tagállamok, további negatív következményekkel járnak, sok tagállam esetében azonban nincs is annak indoka tulajdonképpen, hogy a tanács, a bizottság és a parlament által formálisan elfogadott jogszabályokat végrehajtsák. A problémák a következők. Egyrészt a végrehajtás nem történik meg sokszor időben. Ez nem az a komplexitás, az összetettségnek köszönhető, gyakran rossz politikai döntések következménye ez. A második probléma az, hogy nem megfelelően hajtrák, hajtják végre sokszor a jogszabályokat, bizonyos fejezetekben változtatnak valamit a tagállamok. Összességében, ha megnézzük, hogy a végrehajtás hogyan zajlik, akkor az a benyomásunk keletkezhet, hogy Európa megpróbál oly módon erőforrásokat felhasználni, amely túl kizsákmányoló jellegű. Megfelelő eszközökre van szükség annak érdekében, hogy valóban konzisztens módon tudjon működni a belső piac, ezt még egyszer felül kell vizsgálni, igaz ez a szankciókra is. Ami a helytelen végrehajtást, vagy a késedelmes végrehajtást illeti. Úgy gondolom, igen érzékeny kérdés a jogalap megteremtése, de egy ilyen eszköz mégsem maradhat jogalap nélkül. Tudjuk, hogy nagyon nehéz időket élünk, válságot élünk meg, de nem értem, miért mondja a jelentéstevő, hogy a belső piaci eredménytábla valamilyen módon összefügg a problémákkal, problémák gyökerével. Úgy gondolom, gyorsan kell cselekednünk, konzisztenciát kell teremtenünk mielőbb. Ez a javaslat pedig ezt megkérdőjelezi. Köszönöm szépen, Vertmán asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Az Európai Unióban mindenütt a gazdasági válság érezhető, annak érdekében, hogy újra növekedési pályára állhassunk, a belső piacra kell összpontosítanunk, ez a legfontosabb eszközünk. Fontos, hogy ez a belső piac mind a polgárok, mind a vállalkozások számára is létező belső piac legyen, ezért a nemzeti hatóságok közötti szinergiákat kell támogatni, és fontos, hogy ezen hatóságok többet tegyenek azért, hogy megfelelően és a határidőn belül végrehajtsák az irányelveket a tagállamoknak, eleget kell tenni kötelezettségűeknek, és fontos az átláthatóság és a hatékonyság megteremtése. Fontos világosra tenni a polgárok és vállalatok számára belső piac előnyeit, a szolvét hozzájárul ehhez. Köszönöm szépen Buzotil úrnak a kiváló jelentést, köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Schwab úr kap még egyszer szót, három percben. Elnök asszony, kedves kollégák, képviselőtársak, a felszólalások kapcsán meg kell mondanom, hogy kicsit meglepődtem, mert amikor Gustafsson úr, aki ugyan már elment, azt mondta, hogy szegénységbe taszította a belső piac az embereket, és csak a nagy koncernek érdekeit szolgálja, azt kell mondanom, hogy ez teljességgel helytelen, mert az én választókerületemben például nem is található nagy koncern, nálunk csak a belső piacnak köszönhető, hogy kis vállalkozások profitálnak a belső piacból ha nem lenne belső piac, akkor semmiféle forgalmat nem tudnának eszközölni ezek a kisebb vállalkozások, úgyhogy ez a fajta felfogás, amit Gustafsson úrtól hallottunk, teljességgel mellé trafált. Weiler asszony, azt kell mondanom, hogy az ön el gondolása sem teljesen helyes, mert Németországban bárki is kormányoz majd, mindenképpen arra fogunk odafigyelni, hogy az e-házban elfogadott jogszabályokat az én országomban is átültessék, úgy, ahogyan azt át kell ültetni. Végezetül pedig, tisztelt kollégák, még egy dologra hagy térjek vissza, ami ebben a vitában nem nagyon került tematizálásra, pedig buzitil jelentésében szerepel. Ha több lesz a rendelet, és úgy tűnik, hogy a belső piaci aktára vonatkozóan a bizottság ugye javaslatot tett arra, hogy java, ö, rendeleteket is elfogadjunk, akkor itt meg lesz a bizonytalanság a végrehajtás területén, azonban a kötelező érvény annál nagyobb. Tehát azt gondolom, hogy ez a transpozíciós deficit ezáltal is visszaszorítható lenne. Hogy emlékeztessek arra, hogy a néppárt nagy hangsúlyt fektet arra, hogy pontosan megvizsgáljuk, mely helyeken lehet az irányelv eszközével, hol pedig a rendelet eszközével jól szabályozni, annak érdekében a legjobb, hogy a legjobb eredményre jussunk a belső piacon belül. Köszönjük szépen Slábornak, most Móza asszony következik, és megkapja a szót. Köszönöm szépen! Kedves kollégák! Amikor fiatal voltam 20 évvel ezelőtt, nem nagyon ragadott magával ez az egy belső piac, illetve vannak bevezetése, mert úgy gondoltam, hogy ez csak a tőkéseknek és a tőkének kedvez, majd nem pedig a polgároknak, a fogyasztóknak. Azóta azonban szerencsémre teljesen új ö, elgondolásom van a belső piacról. Azt kell mondanom, hogy a belső piac tulajdonképpen az európai együttműködésnek a motorjává vált, és igenis hozzájárult a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez és a jóléthez Európában a polgárok számára. Az is nagyon fontos, hogy ez maradjon így a jövőben. Ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy működőképes legyen, méghozzá még jobban működjön az, e- a belső piac. Ez teszi szükségesé az, hogy még többet tegyünk, mint a múltban, mert sajnálatos, hogy a tanács nem hallgatja meg ezt a mai vitát, ugyanis amit igazán fontosnak tartanék az az, hogy a tagállamok is belássák, hogy nagyon nagy a felelősségük a tekintetben, hogy a jogszabályainkat, főleg a belső piacra vonatkozással valóban átültetésre kerüljenek. Boszút úr is elmondta, akiknél ez jól működik. Vannak tagállamok, akik jól teljesítenek, és hogyha mindenki úgy viselkedne, mint Málta, akkor igen, jól működő belső piacunk lenne. Úgyhogy számomra az a fontos, hogy az akarat, a szándék javuljon a tagállamokban, az arra mutató szándék, hogy valóban jobban működjön a belső piac, mert hogyha nem így teszünk, akkor tulajdonképpen a támogatása ennek az elképzelésnek megszűnik a polgárok részéről és a fogyasztók részéről. Lehet, hogy ma viccelődünk a gazdákon, a parasztokon, akik a tojást rakó tojóik számára új ketreceket alkalmaznak, miközben jobb lenne ugye szabadon tartani ezeket az állatokat. Aztán vannak olyan jogszabályok, ugye, amelyek azt arra hívják fel a figyelmet, hogy vannak bizony-bizony olyan termékek és élelmiszerek, amelyek nem egészségesek és károsak a, az egészségre. Nyilván ezek a jogszabályok sokszor arra is mutatnak, hogy a konkurenseket egyszerűen kiszorítsák, mert a fair versenyt nem tudjuk megteremteni. Hát persze van még mit javítani, de ez a scoreboard, ez az eredménytábla azt gondolom, hogy nagyon is jól mutatja azt, hogy hol van még tennivaló. Buzutil úrnak köszönöm azt, hogy egy ilyen gyorsított eljárást kíván elindítani, főleg, hogyha olyan tagállamokkal találkozunk, akik nem ültetik át megfelelően a jogszabályokat, de ezt tényleg gyorsan át kell ültetni, ezt, ezeket a, az elképzeléseket és ezeket a jogszabályokat is. De ahogy biztos úr is mondta, van egy task force, ugye, amely felkérné és meglátogatná a tagállamokat, és támogatná őket a jogszabályok átültetésében. Úgyhogy köszönöm még egyszer ezt a nagyon kiváló jelentést, de azt gondolom, hogy tényleg van még mit javítanunk és fontosnak tartom azt, hogy a polgároknak megmutassuk, hogy az ő érdekükben létezik a belső piac. Köszönöm. Köszönöm Selde Módeze asszonynak. Mitchell urat nem látom, ezért Repó úr kap szót. Három percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A béke és a szociális, illetve társadalmi igazságosság az európai együttműködésnek e kettő dolog elérése volt az alapja, és ez csak akkor lehetséges, hogyha a belső piac megfelelően működik. Európa sok-sok lehetőséget rejt. Fennáll azonban az a veszély, hogy mi magunk tesszük tönkre ezeket a lehetőségeket. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez a jelentés egy nagyon fontos dologgal kapcsolatban foglal állást, mégpedig az Európai Uniós jogszabályok végrehajtásával, átültetésével kapcsolatosan. Még mindig sok olyan tagállam van, amely nem hajtja végre határidőre a jogszabályokat, és ez főként az adóügyekre és a környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó jogszabályok esetén tapasztalható. A nem megfelelő átültetés nem csak azokat a tagállamokat érinti hátrányosan, ahol ez megtörténik, hanem a többi tagállamot is hátrányosan érinti. Hogyha növelni akarjuk a szolidaritást, a gazdasági növekedést akarjuk előremozdítani, akkor biztosítanunk kell azt, hogy a jogszabályok átültetése felgyorsuljon. Hogyha a tagállamok nem hajlandóak végrehajtani bizonyos környezetvédelmi jogszabályokat, akkor hogyan várhatjuk el, hogy az Európai Unió teljesíteni tudja az Európa 2020 stratégiában lefektetett célkitűzéseket, például az erőforrás és energiahatékonyságra vonatkozóan. Az átültetési hátralék, tehát a nem megfelelő végrehajtás rontja az EU hitelét és versenyképességét. Hogyan várhatjuk el a polgároktól, hogy higgyenek a belső piac közös célkitűzéseiben, és tegyenek azok érdekében, hogyha maguk a jogalkotók és a tagállamok nem teszik meg ugyanezt. Az Európai Uniós jogalkotás célja, hogy egy jobb környezet alakuljon ki a KKV-k számára és a polgárok, azaz fogyasztók számára, ez azonban nem történhet meg közös jogszabályok és ezen jogszabályok felülvizsgálata nélkül. Éppen ezért eh, készen kell állnunk arra, hogy bizonyos tagállamok cselekvésébe beavatkozzunk abban az esetben, hogyha a közös játékszabályokat azok nem tartják be. Hogyha a kötelezettségszegések alkalmával nem avatkozunk be, akkor eh, az a belső piac fragmentációjához, széttöredezéséhez fog vezetni. Szorosan összefügg ez az európai válsággal és er, az erkölcs és morális kérdésekkel is. Kérdés, hogy az összes tagállame készen áll arra, hogy valóban kötelezettséget vállaljon a közös EU-s célok elérésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék Buszotil úrnak a saját kezdeményezésű jelentéshez az egységes piac egy olyan terület, amelyel kapcsolatban kivétel nélkül minden tagállam egyetért, hogy nagy előnyt képvisel az Európai Unió szempontjából, illetve remek eszköz a növekedés, munkahelyteremtés szempontjából. Ugyanakkor a belső piac megfelelő működésének előfeltétele, hogy a tagállamok átültessék és végrehajtsák az Európai Unió rendeleteit és nemzeti jogszabályokat alkossanak ennek érdekében. Sok helyes lépés történt, ugyanakkor számos tagállam lemaradt ezen a téren. A második előfeltétel a minőségi átültetés, végrehajtás. Ennek kapcsán hangsúlyozni szeretném, hogy az elsődleges akadály akkor jelentkezik, amikor létrejönnek az uniós jogszabályok amikor három oldalú egyeztetése kerül sor a parlament, a bizottság, a tanács között, akkor szembesülünk azzal, hogy vonakodás, illetve kifejezett ellenállás övez egyes tagállamok részéről azt az elképzelést, hogy létrejöjjenek az eredményjelző tábla kapcsán a megfeleltetések az egyes tagállami jogszabályok, illetve az eredmény jelző táblának, az eredménytáblának az egyes rubrikái között. Ez lenne az első lépés, amelyet végre kell annak érdekében hajtani, hogy nyomon tudjuk követni a végrehajtást és a minőséget. És ezért meggyőződésem, hogy be kéne vezetnünk egy olyan szabályt, hogy minden európai jogszabályt megfeleltetési táblákkal kell ellátni. Köszönöm. Rápti, Köszönöm szépen, Rápti asszony három percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Köszönetet eh, szeretnék mondani önnek, és köszönöm Buszotil úrnak is a kiváló munkát. Eredetileg egy másik felszólalást, másik beszédet készítettem, de sajnálatos módon most más dolgokat kell mondanom a felszólalásomban. Ennek mégpedig az az oka, hogy tudomást szereztem erről a módosító javaslatról, ez pedig teljes mértékben, teljes egészében megváltoztatja a jelentés tartalmát. Görögországban van egy ismert dal, amely azt mondja, hogy ami szépen kezdődik, az általában fájdalmasan végződik. Erre a dalra emlékeztet engem ez a módosító, illetve ez a jelentés, hiszen kedves Simon, nagyon jól indult a jelentésed. Egy nagyon jó szöveg volt ez eredetileg, amelyet a nagy többség elfogadott, és a szakbizottság is egyhangulag elfogadott, de ennek nem lesz jó vége. Mégpedig azért, mert a belső piac ügye és a belső piaci eredménytábla ügye nem számokról szól, emberekről van itt szó, az európai polgárok ról van szó. Mégpedig olyan európai polgárokról, akik válságot élnek meg. Az Európai Parlament folyamatosan vitázik, jogszabályokat alkot, mindezt az európai polgárok számára teszi, de nem egy légüres térben teszi ezt a parlament, hanem meg kell nézni a realitásokat és a valódi életet odakin. A belső piaci eredménytábla, jól tudjuk, azt mutatja, hogy az egyes tagállamok megfelelően végrehajtják-e az európai jogszabályokat, és megfelelően alkalmazzák-e a jogszabályokat odahaza. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek lemaradtak a végrehajtásban, és mindannyian egyetértünk abban, hogy ezek a tagállamok ezeket valamilyen módon meg kell büntetni adott esetben, de mielőtt büntetni kezdenénk, meg kell néznünk, hogy ezek a tagállamok miért nem hajtották végre időben a jogszabályokat. Mi az oka ennek, mi ennek a hátterében? A nyitott ügyek fele adóügyeket és környezetvédelmi jogszabályokat érint, ez elég sokat mond a dolgok jelenlegi helyzetéről. Jelenleg a gazdasági helyzet áll a figyelem középpontjában és a gazdasági unió. Láthatjuk, hogyha itt nincs harmonizáció, akkor problémákba ütközünk, akkor válság bontakozik ki, és itt van most ez a módosító javaslat, amely többé-kevésbé azt mondja, hogy legyen egy ügyészség, úgymond, egyfajta grémium, amely majd ellenőrzi, és amely adott esetben ellenőrzi a végrehajtást, és adott esetben büntetéseket szab ki, így helyes útra terelvén a tagállamokat. Nos, kedves kollégák, kedves Simon, attól tartok, hogy az ilyesfajta akciókkal nem jutunk előbbre Európában. Így azt gondolom nem tudjuk vonzóbbá tenni a belső piacot. Ezért kérném, gondolkodjunk el ezen egészen komolyan. És mindjárt be is fejezem, elnök asszony, gondolkodjunk el az ösztönzők és a büntetések kérdésén. Ez különböző sztereotípiákat is érint. Mi, szocialisták, az ösztönzőkben hiszünk. Nem gondoljuk azt sem, hogy a néppárt csupán a büntetéseket támogatná. Köszönöm szépen. Bastos asszony nincs itt. Herzog asszony sincs itt. Ezért háború kap szót négy percben. Tisztelt elnök asszony! Örülök, hogy ideértem, kicsit késtem ahhoz képest, ahogy szerettem volna, és örülök, hogy felszólalhatok. Simon Buszutil bemutatását, illetve a bizottsági választ is meghallgattam. Ahogy Rápti asszony említette, illetve a, a szakbizottság véleményes eltér bizonyos ügyekben. Tehát mindenképpen a szakbizottságom a belső piacsal kapcsolatban mély jelleggel rálát bizonyos kérdésekre, és sajnos nem voltam itt, amikor a többiek elmondták a véleményüket. Elképzelhető, hogy olyasmiket is kiemelek, amit e már hallhattak. Arra szeretnék összpontosítani az észrevételeimben, hogy két fő területen milyen helyzettel szembesülünk. És Rappi asszony a kötelezettségszegési eljárásra is szeretnék visszatérni. Amit én kiemelnék, az, az hogy egyfajta evolúciós fejlesztési folyamat keretében kellene értékelnünk a belső piac fejlődését. És fel kell mérnünk a kihagyott lehetőségek nagyságrendjét, mert ezek továbbra is fennállnak. Bolkenstein úr korábbi jelentésére szeretnék visszatérni. Évente kaptunk egyet a belső piacról, én már elég régóta itt vagyok ahhoz, hogy ismerjem ezeket. Úgy fogalmazott, hogy a belső piac olyan, mint egy feltesben pörög és bőg. Nem lehet felsőbb sebességbe tenni annak érdekében, hogy mindenki részesülhessen az előnyeiből én úgy gondolom, hogy ez egy jó hasonlat, mert tisztelt képviselőtársaim, az a fő gondunk, hogy még csak tisztában sem vagyunk vele, hogy a belső piacon mennyi lehetőséget hagyunk ki. Ott, ahol árut szolgáltatást értékesítenének a szolgáltatók, egy olyan országban, ahol a jogszabály ezt lehetővé teszi, ugyanakkor akadályba ütköznek a szolgáltatásokról szóló irányelv, illetve az árukkal kapcsolatos csomag számos ilyen akadályt leépített, tehát megpróbálnak piacra lépni, terméket értékesíteni ezek a vállalkozások, és itt kihagyott lehetőségek merülnek fel, amelyeknek a nagyságrendjével sem vagyunk tisztában. A Solvit, illetve az egykapus kiszolgálás, az egyablakos kiszolgálás jól jelzi, hogy mennyi kihagyott lehetőség húzódik meg ezeknek a hátterében. Egy jelentős szövegrészt szeretnék kiemelni. Az Európai Bizottságot arra kérik, hogy az éves gazdasági irányítási ellenőrzés keretében az Euróbarométer eredményeket is használják fel. Az éves Euróbarométer felméterek, felmérések, amelyek a belső piac értékelésében is figyelembe veendők, ezeket ki kellene egészíteni annak a felmérésével, hogy a jogaikkal, a szolvittal, az egyablakos kiszolgálás lehetőségével mennyiben, mennyiben vannak a polgárok tisztában, mert enélkül nem fejlődik a belső piac. És egyetértek azzal, hogy integrált platformot kell létrehozni a Your Europe keretében, hogy legyen egy egységes márkaneve ennek a kezdeményezésnek. Az első észrevételem, tehát ez volt, a második a kötelezettségszegés és az eljárásokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a gyorsított eljárás valóban nagyon jó kezdeményezés. A független kötelezettségszegési értékelés kapcsán Buszutil úrral egyetértek, hogy ezt potenciálisan érdemes megfontolni. Ugyanakkor úgy tűnik nekem, hogyha egy terméket vagy szolgáltatást azért nem tudja értékesíteni a vállalkozó, mert egy adott kormány nem hajtotta végre az intézkedéseket, akkor igazságot csak úgy adhatunk, hogyha eredményt is adunk. Most pedig rátérünk a Catch the Eye eljárásra. Óvics asszony kap először szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, most ünnepeljük a belső piac fennállásának 20. évfordulóját. Súlyos válságot is élünk ezzel egy időben. Simon Buszotél jelentése ezért rendkívül nagy horderejű tekintettel mindezekre. Végül is nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy Európában nem egymással versengünk. Sokkal jobban oda kellene figyelnünk arra, hogy más globális versenytársakkal versengünk, például Brazília, Oroszország, India és Kína tartozik ezen országok csoportjába. Nagyon üdvözlöm ezért a szóban forgó jelentést, és azt hiszem, a jó kommunikációra nagyobb hangsúlyt kellene fektetnünk, ugyanis nagyon jó portálok léteznek a különböző tagállamokban, de higgyék el nekem, semmit nem érez, hogyha nem elegen használják ezeket a port- portálokat és nem elegendő a kommunikáció mind írásban, mind szóban, mind más egyéb módon. A KKV-knak csupán kis hányada van tisztában a lehetőségekkel, a többiek pedig kiszorulnak ezekből, mert nem tudnak róluk. Köszönöm szépen, Bazeszko asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A belső piac alapvető jelentőségű a gazdaságból való kilábalás szempontjából Európa számára. Ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy átfogóan valamennyi európai irányelvet hajtsunk végre. És ennek érdekében a tagállamok erőfeszítését össze kell hangolni, mert a belső piac szabályozási kerete így válhat eredményessé, erősé, és a vállalkozások, a polgárok így kezdenek majd hinni a belső piacban. A, az eredménytábla legfrissebb eredményei azt mutatják, hogy a tagállamok közül nagyon kevesen hajtott végre a célkitűzéseket, az 1% tekintetében Románia sem teljesített, bár egyéb területen születtek szép eredmények, de további erőfeszítést kell köszönöm. Köszönjük szépen, bronzúr következik. A szabad kereskedelmet kifejezést használtuk korábban, nem pedig a belső piac kifejezést. A szabadság szó általában pozitív konnotációkkal bír, ezért sokakat félre is vezetett ez a megfogalmazás. Ezt a szabadságot ugyanis sok esetben munkahelyekkel fizetjük meg, vagy maguk a vállalatok a létezésükkel. Az egyik személy szabad mozgása, a másik személy munkahelyébe kerül. A jelentéstevő úgy gondolja, hogy a tagállamoknak megfelelően meg kell, végre kell hajtani az EU, mint mester szabályait, és úgy gondolja, hogy meg kell büntetni azokat a tagállamokat, amelyek nem végezik el megfelelő módon a végrehajtást, és azt kéri, hogy szorosabb monitorozást végezzen a bizottság. Amikor az Egyesült Királyság csatlakozott az Európai Unióhoz, akkor sokan óvtak attól, hogy egyfajta orwelli valóság valósul meg. Most láthatjuk, hogy az eurokraták valóban ilyen fogalmakat használnak, amelyek erre utalnak. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony, Tunut Hohenstein asszony az utolsó felszólalunk a Catch the Eye eljárásban parancsoljon. E, Köszönöm szépen. A belső piaci eredménytábláról szóló jelentés egy nagyon fontos dokumentum úgy gondolom, mindannyian közösen arról kell, hogy gondoskodjunk, hogy a vita középpontjában maradjon ez az anyag. Hiszen az Európai Unió nagyon sok előnyt kínál az európai polgárok számára, de csak ha megfelelően érvényt szerzünk a jogszabályoknak. Ösztönzőkre van szükség, ki kell cserélni a tapasztalatokat, tájékoztató portálokra van szükség, mint a Your Europe kezdeményezés, tehát mindez rendkívül előnyös. Nagyon örülök, hogy az egységes piacról szóló fórum elindul ebbe az irányba, és a belső piacról szóló hét nagyon kedvező időben kerül sorra, és az Európai Parlament, illetve a bizottság közötti együttműködést is szorosabbá kell tenni ebben a folyamatban. Csak ennek alapján kerülhet a belső piac közelebb az európai polgárokhoz. Köszönöm. A commissaire Barnier de prendre la parole. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Barnier biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen a képviselőknek az elmondottakat, javaslatokat, észrevételeket. Különösen Andreas Schwab az, ő, úrnak szeretnék köszönetet mondani, illetve nagyon helyesen hallottuk azt, hogy a belső piac az a növekedés záloga. Aztán Koferáti úr beszélt arról, hogy milyen veszélyek fenyegetik a belső piacot, csak messze menően egyet tudok érteni ezekkel a gondolatokkal. A nemzeti szintű protekcionizmust le kell építeni, hogyha hagyjuk, hogy széttöredezzék az európai gazdaság, a belső piac, nemzeti reflexek, protekcionizmus miatt, akkor nem sikerül kilábalnunk a válságba. Én is úgy gondolom, hogy önök, hogy a kiterjedt belső piacon a szabadság előnyeit tudjuk élvezni, és ez az elsődleges esélyünk, lehetőségünk arra, hogy növekedést érjünk el. Tehát hatékonyan kell fellépnünk ezen a területen, meg kell értenünk a különböző kérdéseket, problémákat. Hárbor úr eh, szavait is köszönöm. Buszutil úr nagyon jól megfogalmazza a kihívásokat. Tapasztalhatók több helyen lemaradások, gyengeségek, az átültetés végrehajtás hiányosságai, és ez mind a polgárok, mind a vállalkozások szempontjából hátrányos. Ebbe az irányba kell az eredménytáblát erősíteni, és Vábúr is erre hívta fel a figyelmet. Egy átfogó megközelítést kell alkalmaznunk, a táblázatokkal ellátni az eredménytáblát, és pontról pontra össze kell rendelnünk a belső piaci rendelkezéseket a jogszabályokkal, és a három éves célkitűzések nyomon követését ezt szolgálja, a szolgáltatások piacán a 40%-os hatékonysági mutatót úgy tudjuk mérni, értékelni, hogy megnézzük, hogy az egyes rubrikák konkrét jogszabályi szövegekkel hogyan feleltethetők meg. Sádemóze asszony is, illetve Baszeszko asszony szintén erről beszélt az imént. Ezek a táblázatok előre figyelmeztethetnek arra, újjal mutathatnak, úgymond rá a hiányosságokra, illetve a gyenge végrehajtás problémáira. Tun asszony pedig arra hívta fel a figyelmünket, hogy ki kell cserélni a jó gyakorlatokat. Stolojan úr, illetve Schwab úr szintén említették hogy nagyon fontos lenne, hogy a jogszabályokhoz a megfeleltetési táblák is kapcsolódjanak. Hogy lássuk konkrétan, hogy melyik irányelvet milyen jogszabály formába ültették át, hogyan hajtják végre. És ezt a kötelezettségszegési eljárásokkal is le kell követni adott esetben, hogyha nem teljesülnek. Rá kell vennünk a tagállamokat, hogy teljesítsék a feladataikat. Természetesen miután kimerítettük a szerződéses lehetőségeket, illetve az egyeztetés során felmerülő lehetőségeket. A cél az, hogy hatékonyabban tudjunk működni. Tehát a különböző pilotkezdeményezések célja is az, hogy egyre kevesebb legyen a kötelezettség szegés, és minél kevesebb eljárást kell ilyen indítani, mert ezek erősen elhúzódnak a belső piacot szeretnénk közelebb hozni a polgárokhoz, Brüsszelt szeretnénk közelebb vinni a polgárokhoz, a vállalkozásokhoz, és ebben sokat segít a Solvit. Az utóbbi két évben nagy hangsúlyt fektettem erre, és Karaj de Campos úr, illetve Bermeyer úr is erre hívták fel a figyelmet, hogy megfelelő szakemberi háttért, eh, hátteret kell kiépíteni, és felügyeleti eszközöket kell hozzárendelni ehhez a területhez. Weiler asszony, illetve Rapti asszony szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a belső piac felügyeletét egyfajta ügyészi szerepkörben kell biztosítani. És így tudjuk biztosítani a szerződések végrehajtását, az Európai Bizottság a szerződések őre, és Ugyanakkor a célunk az, hogy a megfelelő feladatok a megfelelő helyen teljesüljenek, és kerüljük el a párhuzamosságokat, tehát mindenki végezze el a maga feladatát. És mi a megfelelő eszközöket fogjuk ennek érdekében alkalmazni. A parlament pedig a politikai felügyeletet biztosítja intézményi szinten a tanács egyetértésével és szeretnénk, hogyha hatékonyan megvalósulnának ezek a célok. Az Európai Bizottság a maga részéről mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályi szövegek átültetése, végrehajtása megtörténjen. Például a prioritást jelentő belső piaci ágazatok területén kiemelten kell nyomon követnünk a fejleményeket. Hát azt kell néznünk, hogy a versenyképesség, a növekedés szempontjából melyek a legfontosabb területek, együtt kell működni a tagállamokkal a célok elérése érdekében, és itt a zéró tolerancia az elv, amelyet követnünk kell, nem tűrhetjük el, hogy ne történjen meg az átültetés, a végrehajtás. Buszutél úr is ezt hangsúlyozza. Tehát az európai szemeszter is arról szól, hogy átfogó keretet teremtsünk mindehez. Költségvetési ajánlások mellett a versenyképesség, illetve a növekedés céljait is szolgáltuk ennek keretében. Oli Rén kollégám révén. Emellett a munka mellett a polgárokkal és a kis és közép vállalkozásokkal, és folyamatos párbeszédet kell fenntartanunk, és külön örültem, hogy a képviselőasszony lelkesen üdvözölte a belső piaci hetet, amelyre idén kerül sor. És a célunk, hogy minden kommunikációs eszközt igénybe vegyünk, az internetet, a közösségi hálókat, és hogy minél szélesebb körben tudatosodjon a belső piac, illetve az ezzel kapcsolatos jogok háború, illetve Tájáni úr, és szóltak erről, és az internet közvetlen alkalmazása komoly lehetőségeket jelent. A célunk az, hogy a sok éve megkezdett tevékenységek eredményeket hozzanak, és a KKV-k szerepét erősíthessük, a belső piacot közelebb hozzuk hozzájuk, világosabbá tegyük számukra, hogy ez milyen lehetőséget jelent. És nem szabad a nemzeti parlamentek szerepét sem elhanyagolni, egyetértek az erre vonatkozó észrevétele. Pascal úrnak pedig annyit mondhatok, hogy ami a különböző áruforgalmi rendelkezések kérdését illeti az áruk biztonságát garantálnunk kell. Dali úrral egyetértek e tekintetben, és nagyon odafigyelünk erre. A belső piacon Pelcné Gál Ildikó hívta fel a figyelmünket erre, hogy fel kell számolnunk a lemaradásokat, és a 15-17 százaléknyi lemaradás a közbeszerzésekben például egy olyan terület, amit át kellene hidalni. És az elektronikus közbeszerzés egy nagyon pozitív lépés. A minap a brüsszeli parlamentben workshopot tartottunk, Tarabella úr, illetve Sevela úrak részvételével, és ott rögzítettük, hogy szisztematikus megközelítésre van szükség. Az a cél, hogy a közbeszerzések elektronikus módon történjenek, és ez körülbelül 100 milliárd forgalmat, illetve hatékonyságjavulást hozhat évente. És ezt is célozza a belső piacra vonatkozó intézkedés csomag. Schwab úr arról is beszélt, hogy a kis és középvállalkozások számára konkrét, megfogható eredményeket kell, hogy hozzon a belső piac. Ennek érdekében dolgozunk. Igen, erősen kisvállalkozás orientált a megközelítésünk a munkánk, illetve a közbeszerzésben szeretnénk lehetőségeket adni számukra. Gustafsson úrnak, illetve Zuber asszonynak annyit szeretnék mondani, hogy a belső piac az nem egyszerűen csak az európai politikáknak az összessége, hanem egy olyan platform, illetve egy bázis, amire épül a többi tevékenységünk. Fontos, hogy ez egy szilárd alap legyen. A cél az, hogy mind a magánszektorban, mind a közbeszerzésben hatékonyabb, eredményesebb munkát tudjunk végezni. A zöld növekedés, amelyről Gustafsson úr beszélt, illetve a 2020-as európai célok elérése szintén olyan területek, amelyekről szól ez a dokumentum, és szeretnénk ösztönözni a fejlődést, a növekedést, a versenyképességet. Gazdaság, társadalom, piac, versenyképesség. Ez a négy kiemelt területünk, és 12 eh, eszközt fogalmaztunk meg a második intézkedés csomagban, amely nyár végéig jelenik majd meg. Gál Perc asszony, illetve Buszutil úr is említette a hatékonyság kérdését. Schwab úr szintén erről beszélt, hogy a hatékony fejlesztést kell szolgálnunk a munkánkkal. a pénzügyi szolgáltatások piacát szeretném kiemelni. A belső piaci intézkedés csomag ezt kiemelten kezeli. Sáldemóze asszonynal egyetértve, illetve az Európai Tanács és elindult ebbe az irányba. A kettes intézkedés csomag, a parlament, a tanács, illetve a bizottság hármasában gondoskodik majd arról, hogy mintegy 40 kezdeményezés szolgálja ezeket a célokat. Több hónap munkáját összegezzük ebben. Még tovább lépünk az akadályok leépítésében. Malcolm Harbour felhívta erre a figyelmünket, hogy fel kell mérni, hogy milyen lehetőségeket hagyunk ki, milyen munkahely teremtési lehetőségek lennének még, hogyha sikerül tovább erősíteni a belső piacot. Buszotil úr pedig arról szól a dokumentumban, hogy össze kell hangolnunk az eszközök működését. A javasolt, illetve megszavazott eszközök rendelkezésünkre állnak ágazatról ágazatra, illetve vállalkozás típusról vállalkozás típusra haladva. Az intézkedés csomagnak az a célja, hogy minél eredményesebb lehessen a belső piac. Hölgyeim és uraim, a növekedési tartalék itt fogalmazódik meg a legteljesebben, és szeretnénk ennek érvényt szerezni. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig megadnám a jelentéstevőnek a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tudom, négy percem van, ugye? Így van. Köszönöm. Először is, elnök asszony, azzal kezdeném, hogy megköszönöm Bárnyé biztosnak valamint a kollégáknak is a hozzászólásait ebben a nagyon érdekes vitában. Köszönöm azoknak a kollégáknak, akik szinte feltétel nélkül támogatták a jelentésemet, és köszönöm azoknak is, akik ö, megosztották velünk meglátásaikat, főként ami a módosítókat illeti. Visszatérnék arra a paradoxonra, amelyre Bárné úr mutatott rá, elmondta, hogy egy paradoxonnal szembesülünk. Egyrészt mindannyian tudjuk, hogy a belső piac milyen lehetőségeket, milyen potenciált rejt magában, legalábbis majdnem mindannyian tisztában vagyunk ezzel. Másrésztről azonban tudjuk azt is, hogy a belső piac gyakran az első áldozat, amikor a dolgok rosszul sülnek el. A protekcionista tendenciák első áldozata a belső piac. Ez valóban egy olyan paradoxon, egy olyan akadály, amelyen valahogy át kell jutnunk, túl kell jutnunk ezen. A jelentésemen három módját említem ennek. Először is nagyon fontos, hogy a belső piaci jogszabályokat időben és megfelelően végrehajtsuk, hogyha nem így járunk el, problémákba ütközünk másodszor. Hatékonyan kell elvégeznünk a végrehajtást, hogyha a végrehajtás nem hatékony, akkor semmi értelme nincs a jogszabályoknak. Harmadszor pedig a polgárok és a vállalkozások számára rendelkezésre kell bocsátani olyan eszközöket, amelyekkel orvosolhatják helyzetüket, amikor rosszul sülnek el a dolgok. Néhány kolléga említette, hogy fenntartása van a módosításokkal kapcsolatosan. Röviden szeretném bemutatni a módosítást, amelyről szóban van, azért, hogy megnyugtathassam őket. A módosító egy sürgősségi kötelezettségszegési eljárás lehetőségét biztosítja a bizottság számára, valamint hogy a bizottság egy független grémiumot állítson fel, amely a kötelezettségszegési eljárást lefolytatja, és adott esetben szankciókat határoz meg. Olyan módosító ez, amely a sürgőségi kötelezettség szegési eljárás irányába mutat. Azt szeretnénk, hogy ez a javaslat egy konkrét jelentéssel bírjon, ezáltal ugyanis megszabadítanánk a bizottságot attól a politikai nyomástól, amelyel, mint ahogyan mindannyian tudjuk, a bizottság sokszor sembe, szembesül, amikor a jobb végrehajtást megpróbálja kieszközölni a tagállamok részéről a kötelezettségszegési eljárások révén, és ez gyakran azzal az eredménnyel jár, ez a nyomásgyakorlás, hogy hosszasan elhúzódnak ezek az eljárások. Tehát nem a szankciók állnak itt előtérben, ahogy a Rapti asszony mondta, hanem depolitizáljuk a folyamatot, és gyorsabbá tesszük azt. Arról van szó, hogy működőképessé tegyük a belső piacot. Miért most tegyük meg ezt? Azért, mert hogyha most nem cselekszünk, akkor vesztesek leszünk a folyamat végén összegzésül szeretném elmondani, egyetértek mindazon kollégákkal, akik azt mondják, hogy a belső piac Európa fő erőssége. A kérdés az, hogy hogyan biztosítjuk azt, hogy a belső piac mindannyiunk számára jól működjön. Úgy gondolom, meg kell ragadnunk azt a lehetőséget, amelyet a 20. évforduló nyújt, és fontos, hogy elég erős legyen a politikai akaratunk arra vonatkozóan, hogy felszámoljuk a fennálló akadályokat a belső piac tekintetében, és egy olyan belső, egy, egységes belső piacot teremtsünk, amely növekedést és egyenlőséget biztosít minden polgárunk számára. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Bozotil úr! Hölgyeim és uraim! A pozitív jelentésről szóló vitát, a belső piaci eredménytábláról ezennel lezártuk. A szavazás holnap déli 12 órakor lesz. Térjünk